tájékoztattak. Teodoros Cagorakis mentességének felfüggesztését kérvényezték, és Udo Fucht mentességének felfüggesztését a német hatóságok kérték. A házszabály alapján a jogi szakbizottság fog eljárni.